Yeah, dear ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, mert elkezdenénk az ülést. Először a kollégákat kérdezem, mivel az elnök és az elő, alelnök nem tud rendelkezésre állni, ezért megkérdezem a kollégáknak, hogy ez gondot okoz-e nekik, <laughs> hogyha én vezetem az ülést. Hát úgy látom, hogy nem igen okoz problémát. Tehát akkor rögtön kezdjük az egyes napirendi pontot, a napirend elfogadása, hogyha nincsenek ellenvetések, akkor a következő változtatásokkal tesszük, tehát a 20-as az a 24-es pont helyett, helyére kerül. Van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk a napirendet. az elnök közleményeiben szeretném bejelenteni, hogy az interneten közvetítjük az ülést, és kiosztottuk a korábbi ülések jegyzőkönyvét, és kérem szépen szóljanak, hogyha van ellenvétésük. Holnap délután az 1G3 ESP épületben lesz az ülés, tehát helyváltozás lesz hármas napirendi pont az április 24-25-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ezeket elfogadottnak nyilvánítjuk, hogyha az ülés vége előtt nincsen ellenvetés. Rendben. Akkor rögtön löhet a negyedik napi rendi pont az EU és Szingapur közötti kereskedelmi kapcsolatok kérdése. Nagy örömmel üdvözölhettem itt ma Ong, Chua, Eng Chuan Ongo urat, ő méltóságát, a nagykövet urat, aki az Európai Unió és Szingapur közötti szabadkereskedelmi megállapodásról fog hozzánk szólni. Figyelembe véve, hogy az Európai Parlamentnek egyre nő a szerepe a külkereskedelem területén az Unió részéről, és december 16-án, 2012-én aláírtuk Szingapurral a szabadkereskedelmi megállapodást. Eljött az ideje annak, hogy beszéljünk arról, hogy a parlament hogyan közelíti meg ezt az egyezményt, hogyan fog a valóságban ez működni. Jelenleg a legal scrubbing, a jogi tisztázás és a fordítása folyik az egyezménynek, és a beruházási védelmi paragrafusokat még nem tárgyalhatjuk, de mi, mint INTA szakbizottság, az egyezményről már beszélhetünk. A probléma azonban az, hogy szavazni csak akkor szavazhatunk, hogyha hivatalosan is megkapjuk a dokumentumokat a tanácstól. Mivel a fordítások nagyon sokáig tartanak, ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ma már megkezdjük, hogy ne veszítsünk időt. Én köszönetet szeretnék mondani még egyszer a nagykövet úrnak, és nagykövet úr, meg is adnám ennek a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Kaspari úr, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megbeszélhessem önöket, önökkel az EU-Szingapur szabad kereskedem megállapodást. Egy évvel ezelőtt, amikor elkezdődött ez a folyamat, azt tanácsolták nekem, hogy rendszeresen látogassak el a parlamentbe, és hogy beszámoljak arról, hogy mi a helyzet a megállapodásról. Én olvastam a Lisszaboni szerződésről, arról, hogy az Európai Parlament társ jogalkotóvá vált, és saját szememmel láttam azt is, hogy az európai érdekeket hogyan képviseli az Európai Parlament az Unió részéről. Nagyon örülök annak, hogy körülbelül 80 parlamenti képviselővel találkozhattam együtt, néhányuk, mint Kaspari úr, jól ismerik Szingapurt és a régió helyzetét. És találkoztam dolgoztak, találkoztam olyan képviselőkkel is, akiket nem ennyire foglalkoztat a régió helyzete. Tehát ma szeretnék röviden beszámolni arról, hogy Dél-Ázsia és Szingapur miért fontos kereskedelmi partner, és hogy mik a szabadkereskedelmi megállapodás főelemei. Először Szingapurt illetően körülbelül 700 négyzetkilométernyi a területünk, kicsi állam vagyunk, és mégis az Európai Unió második legnagyobb kereskedelmi partnere vagyunk Ázsiából. Mivel itt a kereskedelemről beszélünk, hagy beszéljek, hagy említsek néhány adatot. Szingapur tehát kicsi állam, de ami a kereskedelmet illeti, kb. 700 milliárd euró évente a kereskedelmi volumenünk. Mi vagyunk a világon a harmadik legnagyobb kereskedő állam. Az Európai Unió maga körülbelül hetedik legnagyobb partnere az EU-nak. És valószínűleg nagyon fontos kereskedelmi partnerei vagyunk az EU-nak. Tehát mi egy szavahétő partnere vagyunk az Uniónak. Az ázsiai régió nagyon fontos az Európai Unió számára. Szingapúr kereskedelme az ASEAN országokkal lefolytatott kereskedelem egyharmadát adja ma az Európai Unióban. Ami a beruházásokat illeti, Szingapurból Európába, Dél-Kelet-Ázsiából a legnagyobb beruházási volument jelenti, és a közvetlen külföldi tőkét tekintve Japán után a második legnagyobb beruházók vagyunk. Lehetne ez Dél-Korea vagy Kína, de a valóság az, hogy Szingapur a második legnagyobb beruházójuk önöknek Dél-Kelet-Ázsiából. Szingapur természetesen nem USA, és nem Japán, nyilvánvalóan nem azon a szinten vagyunk. De én úgy gondolom, hogy maguk gazdasági mutatók jól mutatják azt, hogy Szingapur mennyire fontos az EU számára, mint kereskedelmi partner. Hogyha az ASEAN-t megnézzük, akkor kb. 600 millió embert érint ez a terület. Egy kicsit nagyobbak vagyunk, mint az EU, de a növekedési ütemünk körülbelül 5,5%-os lesz évente. Ezen kívül az ASEAN 2015-re a saját gazdasági közösségét akarja létrehozni. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon dinamikus gazdasági terület, és fontos az EU számára. A szabadkereskedelmi megállapodás maga egy nagyon fontos mérföldkő lesz ahhoz, hogy egy régió-régió közötti szabadkereskedelmi megállapodás jön létre. Tehát ennyit tudnék nagyjából mondani arról, hogy Szingapur miért lehet vonzó az EU számára. Most pedig, hogy térjek rá a megállapodás főpontjaira. Van néhány pont, amely érdekelheti önöket, tisztelt képviselők itt az INTA szakbizottságban. Először is a piaci hozzáférést illetően. Amikor hatályba lép a megállapodás, akkor az Európai Unió teljes tarifa, vámtarifa mentes hozzáférést kap a piacainkhoz. Szingapúr, illetve még öt évet kell várnunk, önöknek nagyon jó tárgyalóik voltak a tárgyalásokon. A kereskedelmi adatokat illetően ez körülbelül 67 millió eurónyi évente, és ez az EU számláján mutat pluszot. Tehát az Európai Uniós vállalkozások érdekeit szolgálja ez a megállapodás. Vannak ö, eredet megjelölési definíciók, a megállapodásban körülbelül 9300 európai vállalkozás van jelenleg Szingapurban, akik ott működnek. Tehát az eredet tett illetően az Európai Uniós vállalkozások most élvezhetik ennek a megállapodásnak az előnyeit. Tehát mi kicsi ország vagyunk, nincs túl sok természeti erőforrásaink, a gyártó cégeknek a félkész termékeket kell majd importálniuk, és ezért nagyon fontos a megállapodásban a Rule of Origin megjelölés. Ezen kívül lehetőség nyúl, nyílik majd a backdooringra, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióban eh, majd más vállalatoktól olcsón lehetne eh, javakat eh, importálni, de a szingapúri megállapodás keretében ez nem lehetséges. Először is mi nagyon kicsi ország vagyunk, ahogy már mondtunk. A föld értéke nagyon lényeges, minden egyes négyzetkilométert hatékonyan kell kihasználnunk, hogy a legnagyobb profitot generáljuk. Ilyen értelemben mi nem nem érdekel minket az alacsony költségű, silány árucik előállítása, így nem fogjuk elárasztani Európát például silány játékokkal. Hogyha megnézik a szingapúri exportnak az össze tételét, akkor láthatják, hogy gyógyszerészeti termékek, vegyszerek, elektronikai eszközök teszik ezt ki, félvezetők, precíziós gépek, vagyis olyan javak, amelyek nagy hozzáadott értéket képeznek. Nagyon sok kereskedelmi partnerrel, például az USA-val, Japánnal, Kínával és Indiával is kötöttünk már szabadkereskedelmi megállapodást, és soha nem merült fel a backdooring problémája, vagyis az olcsó cikkek becsempészésének a probléma. Tehát megnyugtathatom önöket, Ennyit szeretnék mondani a piaci hozzáférésről. Második pont a szolgáltatások. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniót nagyon érdekli ez a terület. Örömmel számolhatok be arról, hogy van egy magas szintű megállapodás már amely a pénzügyi szolgáltatásokra, jogiakra, a tengeri kereskedelemre, a professzionális, a telekommunikációs szolgáltatásokra, a postai szolgáltatásokra és még más szolgáltatásokra is vonatkozik. Ezen kívül fokozott kormányközbeszerzés is része a szerződésnek, ami a WTO-ba szerződésben nem szerepel. Harmadsorban a nem kereskedelmi intézkedések, nem szívesen használnám azt a kifejezést, hogy akadályok. Ezekre is kitértünk a megállapodásban. Fogyasztók, háztartási, motor, személygép, kocsi, meg, ö, cikkek, megújuló energiaforrások, hús és húsipari termékek. Ami az exportot illeti a megállapodás lehetővé teszi mindkét országnak, hogy elkerüljék azt, hogy duplikálják a tesztelést. Tehát ez azt jelenti, hogy ha az EU-ban már felel egy árucik, akkor arra bizonyítvány kapásához nem teszteljük újra Szingapurban. Ez például nagyon fontos lesz a Szingapurból importált személy gépkocsik számára. Ennyit szeretnék mondani a nem kereskedelmi intézkedésekre. Negyed sorban a fenntartható fejlődés. Én úgy gondolom, hogy az EU-t nagyon érdekli ez a téma. Ezt figyelembe vettük, és mind a két oldal egyetértett abban, hogy a fenntartható fejlődés keretében támogatjuk a környezetvédelmet és a szociális védelmet, betartjuk a magas környezetvédelmi normákat, és a civil szervezeteket bevonjuk abba, hogy felügyeljék a teljesítménymutatóinkat ezen a téren. Végül. A földrajzi jellemzőket figyelembe véve, ezt már többször említettem néhány hónappal ezelőtt, amikor az INTA elnökével először találkoztam, azt mondta, hogy nem lesz kereskedelmi megállapodás, hogyha földrajzi feltüntetéseket nem alkalmaznak. Számunkra is a geographical indication nagyon fontos. Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen volumenű kereskedelmi partner részéről nagyon fontos az, hogy elkötelezi magát valami iránt, amit nemzetközileg nem várnak el kötelező módon, de a jó akarat nevében ké, készek vagyunk erre, hiszen az Európai Uniónak látjuk, hogy a magas szintű élelmiszereit védenie kell. Tehát a GIs pertaining to certain categories of agriculture. A GI minősítés nagyon fontos az élelmiszerek számára, hiszen nagyon fontos, hogy ez egy plusz jelölést kapjanak ezek, a tarta, ezek az élelmiszerek, vagy biztonságosak. Tehát Beszámoltam önöknek arról, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás miért fontos gazdasági szempontból. Én azt gondolom, hogy még van egy potenciál, amit felszabadíthatnának az EU cégek. Mi üzletbarát régió vagyunk, és nagyon ideális központ arra, hogy az EU számára a régiós központ lehessünk. A megállapodás erős üzenetet küld majd, hogy az EU az ASEAN országokban fokozni akarja a tevékenységét. A bizottsággal együtt mi azt reméljük, hogy az Európai Parlament pozitívan ítéli meg a megállapodást, és ratifikálni fogja még a jelenlegi ház ideje alatt, tehát 2014 májusáig. Sokan azt mondták nekem, hogy ezt már nem érhetjük el. Mi azonban abban hiszünk, hogy ha megvan rá az akarat, akkor elérhetjük. És ezért mi nyomást gyakorlunk annak érdekében, hogy még jövő május előtt elfogadhassuk a megállapodást, és mindenkinek, minden kereskedelmi partnernek az érdekeit szolgálja ez. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én próbáltam rövid lenni, hogy elősegítsem vitát. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen, nagykövet úr, ezt a rövid bevezetőt és a nézeteinek ismertetését. Most megnyitom a megbeszélést a képviselők számára, és örülnék neki, hogyha a kollégák tudnának a Szingapurral kötött szabadkereskedelmi egyezméshez hozzászólni. Köszönjük szépen, elnök úr és nagykövet úr! Többször beszéltünk már ezekről a kérdésekről az előző hónapokban, de azért néhány kérdéssel kapcsolatban szeretném, hogyha válaszolna a kérdéseinkre. Az egyik az, hogy szeretnénk, hogy minél gyorsabban történjenek a dolgok, és azt hiszem, hogy a frakciók ebben konszenzust értek el. A parlamentben megpróbáltuk a tanácsot és a bizottságot rávenni, hogy a jogi kérdésekkel minél gyorsabban intézzék. De az önök oldalán a jogi szempontokat illetően azt mondták többször, hogy a hatáskörük kicsi, és a TPP tárgyalásokkal kapcsolatban sem tudnak mit tenni. Tehát a kérdésem az, hogy az önök részéről mit tudnak tenni. A a földrajzi jelöléseket illetően szeretnénk szintén látni, hogy mi van a listával. A harmadik pedig egy olyan kérdés, amelyek a az ingatlan adóról beszéltek, amelyeket nem kell fizetni a szingapúri állampolgároknak, és ezzel kapcsolatban mi a legújabb helyzet. A végső pedig a befektetésekkel illetően, beruházásokkal kapcsolatosan elégedette az eddigi tárgyalásokkal, és milyen az önök hozzáállása, és végül pedig a PCO megállapodással kapcsolatban hogyan látja a helyzetet. Köszönöm szépen. Elnök. Talán több kérdés is vállalhatunk, mielőtt a válaszokat meghallgatjuk. Ki szeretne az EPP nevében hozzászólni? David Martin talán? Őszintén, eh, elnök úr, nem igazán van mit mondanom, mert a nagykövet úr nagyon világosan felvázolta, hogy hogy látja ezt a eh, megállapodást. Remélem, hogy ezt a megállapodást a parlamentben is sikerül ratifikálni eh, de nagyon ambiciózus az ütemterv, hiszen még vannak jogi akadályok, amelyeket meg kell oldani. Szeretném megköszönni a nagykövet úrnak a személyes közbelépését is a földrajzi jelölésekkel kapcsolatban, hiszen tulajdonképpen ezzel kapcsolatban Szingapur vonakodott a tárgyalásokat folytatni elekön, ele, eredetleg, és mivel például Skóciának, az én országomnak is nagyon fontos a földrajzi jelölés, ezért örülök, hogy a nagykövet úr is közbelépett. Hogy látja a nagykövet úr, hogy az ASEAN megállapodással kapcsolatban lesz -e ütközés a kétoldalú megállapodásokkal, és a többi ASEAN ország, tagországgal, tagállammal kapcsolatban. nem szeretnénk persze, hogy olcsó szingapuri áruk árasszák el Európát, de azért vannak, van olyan kérdés, amely aggasztja az állampolgárokat, és pedig az, hogy vajon Szingapurban megáll -e ez a folyamat, vagy pedig tulajdonképpen a hátsó ajtón a többi e, ASEAN ország is beléphet az Európai e, Unióba. De én e, támogatom ezt a megállapodást, és remélem, hogy itt a parlamentben is el tudjuk fogadni. Köszönjük szépen a liberálisok nevében, Gazak úr. Köszönöm szépen Elnök úr, én is szeretném megköszönni a nagykövetnek, hogy ilyen pontos információkat, tájékoztatást tartott számunkra. Biztos vagyok benne, hogy az elvárásaink a megállapodással kapcsolatban azok, hogy ez egy átfogó megállapodás legyen, amely a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatoknak minden oldalával foglalkozik, és választ ad a tagállamoknak a kérdéseire olyan kérdéseket illetően, érzékeny kérdéseket illetően, mint a földrajzi jelölés. Én szeretném Kamal kollégá, szeretnék Kamal kollég gához csatlakozni, eh, aki arról szólt, hogy a különböző termékeknek egy listáját állítják össze, elsősorban mezőgazdasági termékekét, és ezek részei lesznek ennek a listának, ennek az elfogadandó listának. Szeretném megkérdezni, hogy mi lesz az alap, aminek segítségével ezeket a termékeket kiválasztják, milyen elveket fognak alkalmazni. Lesznek-e konkrét kritériumok arra, hogy bizonyos termékeket belevegyenek, másokat pedig kihagyjanak? Hiszen vannak olyan termékek, amelyek az európai partnerek számára fontosak, és ezért szeretnénk látni, hogy megfelelő helyet kapnak -e ezen a listán. Említette azon országokat is, amelyekkel szabad kereskedelmi egyezmények vannak, és melyek azok az országok, akikkel jelenleg tárgyalnak a kapcsolatok mélyítése szempontjából mint például Tajvan, ahol a nemzetközi kapcsolatokban vannak érzékeny témák. Hogyha ezekre tudna válaszolni, nagyon érdekelne bennünket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most a GUE nevében ki szeretne szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a nagykövet úrnak az előadást, és van néhány kérdésem. Először is, milyen hatását látják ennek a megállapodásnak, és pedig a regionális integráció szempontjából. Nyilvánvalóan az eredeti ötlet az volt, hogy a régiók között történnek szabadkereskedelmi megállapodás az ASEAN országokkal. Most Szingapurral van erről szó, amely egy nagyon liberális megállapodás. Ezt hogyan látják a többi ASEAN országok? És milyen hatása lesz ezeknek a többi országra korlátozza ez a, a tárgyalási pozíciójukat, tehát hogy milyen szabadkereskedelmi megállapodás lesz -e ennél korlátozottabb, vagy pedig egy, egy bővebb FTA. És látta -e negatív hatását ennek a szingapúri gazdaságra, elsősorban a gyártóiparra. Tehát bármilyen negatív hatása a szingapúri gazdaságra. És a harmadik, a befektetési védelmi szerződésekkel kapcsolatban hol vannak a tárgyalások, mi lesz az ütemterv, mik a nehezebb pontok. Végül pedig, ha tudna szólni arról, hogy milyen feltételek kell találkoznak a migráns munkavállalók, több mint egy millió van Szingapurban, és a szexszervezetek és az emberi jogi szervezetek nagyon sokszor felemelik szavukat, elsősorban a háztartási alkalmazottokkal kapcsolatban. Eh, akiket nem vettek be a foglalkoztatási törvénybe. Tehát eh, tervezik-e, hogy ezeknek a migráns munkavállalóknak a jogait és a védelmét növelik Szingapurban? Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig az Európai Unió főtárgyalója kap szót. Köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság nevében is megnyilvánulhatunk. Az első általános megjegyzésünk az, hogy nagyon örülünk annak, hogy ez a szakbizottság már most elkezd foglalkozni ezzel a témával. A menetrend nagyon szoros a ratifikációs menetrend, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy segítségükre legyünk. Az egyik dolog, ami segít majd ebben, az az, hogy minél hamarabb elkezdjük, elkezdik önök itt a, az FTA körüli megbeszéléseket. Egy csomó dolgot aláhúznánk mi is, és egyetértünk azzal, amit a nagykövet úr mondott Eh, azért a befektetésekkel kapcsolatban tudni kell, hogy az EU és eh, az ASEAN közötti eh, beruházások 80%-a az gyakorlatilag Szingapúron megy keresztül. Már a kereskedelem is fontos, de a beruházás, főleg hogyha a hosszú távú kapcsolatokat nézzük, akkor az még többet mond. Ez mutatja, ez az adat, a 80%-os adat mutatja, hogy mennyire konvergálnak gazdaságaink. azok a kérdések, amiket a piachoz való hozzáféréssel kapcsolatban, illetve a nem vám jellegű korlátozásokkal kapcsolatban felvetettek. Nos, ezeket mi is osztjuk. A bizottságban nagyon jó véleménnyel vagyunk a szingapúriakkal való megbeszéléseinkről. Nagyon fejlett standardokat szeretnénk megvalósítani. A megújulások területén megpróbáljuk például a nem vámjellegű korlátozásokat lejjebb vinni, emellett a földrajzi megjelölések területén szintén értünk el eredményeket és Kazak úr is hát rákérdezett erre, hogy hogy állnak a dolgok. Szerintünk ez egy aktuális kérdés. Mindenképpen tehát a földrajzi megjelöléseknél azok a nevek, amiket mi javasoltunk, reméljük, hogy védettséget fognak kapni azzal is egyetértek, hogy nem nyitottunk ki egy kiskaput vagy hátsó ajtót. Ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással úgy gondolom, hogy a szingapúri exportokat részesíti előnyben ez, ez a megállapodás, ami a fenntartható fejlődést illeti, ezt minden tárgyalásunkban figyelembe vesszük. Itt megint csak elégedettek lehetünk az eredményekkel. A halászat és a fa kereskedelem, fakitermelés területén említeném külön azt az elkötelezettségünket, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak eh, figyelemmel kell lenniük a fenntarthatóság követelményére. Ez, eh, ezt követeli a közvélemény is egyébként. Ha már megadta a szót, akkor beszélnék a menetrendről is, elnök úr. Jövő héten megyünk a beruházási tárgyalásokra Szingapurban, illetve a e, legal scrubbingról is e, lesz szó. E, ez egy olyan utólagos tisztázás, amely, amelyet minél hamarabb be szeretnénk fejezni. Ezt követik a fordítási munkálatok, ez sajnálatos módon nem csak tőlünk függ, bár mindent elkövetünk, odafigyeltünk azokra, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban üssük nyélbe ezt a megállapodást, és különös tekintettel a jelenlegi nehéz gazdasági időkben minden egyes ilyen megállapodás hozzájárulhat a növekedéshez, illetve a munkahelyteremtéshez. Köszönöm Slidemék úrnak, és most megint megadom a szót a nagykövet úrnak válaszoljon a kérdésekre. Oh, thank you very much, Mr. Köszönöm, Kasperi úr. Jó sok kérdést kaptam, és um, Rupert úr pedig segített részben megválaszolni ezeket a kérdéseket. Nos, akkor nézzük a menetrendet, illetve a legal scrubbingot. Szingapur elkötelezett, hogy minél hamarabb befejezzük ezeket a tárgyalásokat, a TPP tárgyalások, illetve a gazdasági átfogó partnerségi megállapodás is ez alatt értendő. Az EU-Szingapur szabadkereskedelmi megállapodás nagy prioritást élvez, és mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a lehető leghamarabb ezt lezárhatnánk, illetve ratifikálhatnánk, ezt a bevezető előadásomban is mondtam, remélhetőleg az önök jelenlegi ciklusa alatt sikerülne ezt, sikerülhet ezt ratifikálni, ez 2014 május előtti időpontot jelent, amihez az kell, hogy a mi jogászaink mindent megtegyenek annak érdekében, hogy ez a jogi tisztázás ez, ez megtörténhessen, akár napi 24 órát eh, fognak dolgozni a jogászok, hogy eh, ez eh, megtörténjen. Tehát eh, Szingapúr mindenképpen eh, majd eh, sérteti ezt a legal scrubbingot. Ami a földrajzi megjelöléseket illeti, ott egy regiszter készült, és én most meg szeretném önöket nyugtatni arról, hogy amikor a megállapodást E megállapodást aláírjuk, akkor ezt a regisztert megnyitjuk, és Szingapurban is lehet regisztráltatni a termékeket. Tehát én azt gondolom, hogy nem homályos a menetrend. A következő ingatlanadó. E, ez egy olyan politika Szingapurban, amelynek célja, hogy a szingapúriak e, megfelelő áron juthassanak e, ingatlanhoz, egy kis területű ország vagyunk, nem engedhetjük, hogy mindent a piac uraljon, illetve nagy piaci ingadozások legyenek. A kormány feladata a hosszú távú stabilitás megteremtése a viszonylag kis lakáspiacon. Tehát ezt az intézkedést ebből a célból vetett vezettük be, nem pedig azért, hogy hátráltassuk a kereskedelmi vagy beruházási kapcsol, befektetési kapcsolatainkat. Ami a e, befektetési fejezetet illeti, azt gondolom, hogy a tárgyaló felek e, alapos munkát végeznek, e, márciusban, 2012 márciusában lehetett csak elkezdeni ezt a e, tárgyalási fejezetet. Reméljük, hogy minél hamarabb le tudjuk zárni. Szingapúr elkötelezett. Azt szeretnénk, hogyha a befektetési fejezet is nagyon jól sikerülne. Az önök legnagyobb ASEAN befektetője Szingapúr, illetve a második legnagyobb ázsiai befektető Szingapúr Európában, tehát eh, nekünk is érdekünk, hogy a lehető legjobb eh, megállapodásra jussunk. Ráadásul az EU a legnagyobb befektető Szingapurban. Eh, tehát egy jól eltalált befektetési fejezet mind a két fél számára hasznos, nem látom okát, hogy miért ne akarnánk egy lehető legjobb be ruházási befektetési fejezetet lezárni. Ami a partnerségi és együttműködési megállapodást illeti, amit párhuzamosan tárgyalunk, ez egy kicsit le van maradva a szabadkereskedelmi tárgyalásoktól, de meg tudom önöket nyugtatni, hogy a külügyi szolgálattal lezárás közeli állapotban vannak a tárgyalások, és reméljük, hogy a közeljövőben jó hírrel szolgálhatunk önöknek a partnerségi és együttműködési megállapodásról is. Feljegyeztem, hogy az Európai Parlament számára fontos, hogy ez a két megállapodás párhuzamosan szülessen meg, tehát a szabadkereskedelmi és a partnerség és együttműködési. Ezt, ezt figyelembe vesszük majd, ezt az igényt. David Martin képviselő úr kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy kiskapu nyílik-e a megállapodással több más ország számára. Itt megnyugtathatom a képviselőket, hogy ilyen lehetőség nem áll fent, mert eh, Szingapúr magas hozzáadott értéket szokott az export termékeibe eh, belevinni, különösen az európai piacra jellemző az, hogy Szingapurban komoly hozzáadott eh, érték születik, tehát alacsony értékű termékek nem jellemzőek, hogy Szingapurból érkeznének az Európai Unióban, még hogyha olcsók is a termékek, akkor sem gondoljuk, hogy ez problémát fog okozni. Ami a nagy régiós blokkok közötti megállapodást illeti. Ennek nem áll útjába ez a megállapodás. Szingapur volt az első olyan ASEAN ország, amely kétoldalú eh, kapcsolatot, képoldalú megállapodást eh, kötött Japánnal, mielőtt megszületett az ASEAN-Japán megállapodás. Ugyanez igaz Koreára, Indiára és eh, Kínára is. Tehát nem látunk ellentmondást a között, hogy megkötünk egy két oldalú megállapodást, és aztán pedig egy, egy több oldalút, egy regionálisat. Úgy, sőt, úgy gondoljuk, hogy valójában a bilaterális megállapodások építő kövei a nagy regionális megállapodásoknak, mert Szingapúr általában nagyon magas minőségű megállapodásokat szokott kötni, és gyakorlatilag ezt egyfajta mintaként lehet használni majd a régió többi országával kötendő megállapodásokra. A szingapúri gyártó ágazatra gyakorolt negatív hatással kapcsolatban kaptam egy kérdést. Szingapúr gazdaságfejlesztési politikáját, hogyha megnézzük, és megnézzük Szingapur fejlődését, akkor azt látják, hogy a 60-as, 70-es években indult be a fejlődés Szingapurban, és akkor ez azzal kezdődött, hogy a multikat behívtuk az országba gyakorlatilag. Ez azóta sem változott, mindig is üdvözöltük, jelenleg is a befektetéseket. Nem látjuk a negatív hatást, úgy gondoljuk, hogy a verseny jó az iparnak, és jó az országnak. Negatív eh, hatás eh, inkább ott jelentkezik, hogy a nem versenyképes eh, cégek kiszorulnak a piacról, de hát legyen így, mert erről szól a piac. Mi nem fogunk olyan intézkedéseket hozni, amelyek arra irányulnak, hogy megvédjék a már ott meghonosodott cégeket, vagy megtelepedett cégeket az új versenytől talán még beszélnék egy szót a migráns munkavállalók helyzetéről, vagy mondanék egy szót a migráns munkavállalók helyzetéről is. Hadd biztosítsam önöket, hogy a külföldi munkavállalókról szóló törvény védi a külföldi munkavállalókat. Nagyon szoros az együttműködésünk a, foglalkoztat, a munkavállalók és munkáltatók, valamint a kormány eh, tárgyaló partnerei között. Ez a három partner együttműködnek abban, hogy megakadályozzuk a munkavállalók kizsákmányolását, függetlenül attól, hogy valaki szingapúri vagy külföldi származású. Ha valaki külföldi munkavállalóként dolgozik Szingapúrban, akkor joga van az orvosi biztosításhoz, a pihenőidőhöz, a személyes szabadsághoz, az időben történő fizetéshez, és a jogi keret létezik arra nézve, hogy a külföldi munkavállalók beleértve a háztartási alkalmazottakat, szóval az ő jogaik is, tehát is garantáljuk. Tajvannal most fejeztük be szintén a kereskedelmi tárgyalásainkat, erre is kaptam egy kérdést, ezt megerősíthetem. Ezt sajnos nem áll módonban most itt ismertetni, de részletesebb információt tudok adni a tajvani tárgyalásainkról a képviselőknek később, hogyha igénylik. Remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, ha mégsem így van, akkor szóljanak bátran. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Van-e még kérdés, hozzászólás, megjegyzés? Amennyiben nincsen, akkor még egyszer köszönetet szeretnék mondani a nagykövet úrnak. Én személy szerint úgy gondolom, hogy 2014-ig, a választásokig az, hogy rábolincson a parlament a kereskedelmi egyezményre, ez egy nagyra törő cél, de nagyon gyors és hatékonyak voltak a tárgyalások. Láthatja azt is, hogy már ma lehetősége nyílt arra, hogy meghallgassuk Önt, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjunk. Annak ellenére, hogy hivatalosan a dokumentumot még nem kaptuk meg. Ezen kívül van egy állandó monitorozó csoportunk, amely a Szingapúra folytatott kereskedelmi kapcsolatokat ellenőrzi, és ez a csoport egy follow-up értékelést nyújthat be. Még egyszer nagyon köszönöm, és nagyon örülnék annak, hogyha a jövőben megint találkozhatnánk és szélesebb körben megvizsgálhatnánk ezt az egyezményt. Köszönöm. Ha nincs további megjegyzés, akkor az ötös pontra térnék rá, a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelés és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználására szóló több területre érvényes engedélyezése a módosítókat fogjuk megvizsgálni, lesz eh, egy tervezett irányelv a szerzői jogokkal és a szomszédos jogokkal kapcsolatban, és a júri szakbizottság az illetékes, de 15 módosító a ö, szövegben már megjelenik, összesen 106 módosító ö, érkezett. A kollektív jogkezelői szervezetek működéséről, amely a felhasználók jogait is védené, megkülönböztetné a magáncélú és kereskedelmi célú felhasználást, és tisztázza a számlázással fennmaradt kérdéseket. Helmut Scholz úré a szó ezzel kapcsolatban adna egy áttekintést. Erre köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr még csak harmadjára beszélünk erről. Ez egy nagyon nagy kihívás ez a vélemény. És általában az irányelv is nagyon nagyra törő. Ahogy ön már említette, legalább 105 módosító érkezett a jelentés tervezethez. Először köszönetet mondanék mindenkinek, különösen az árnyék jelentéstevőknek, hogy együttműködtek velem a jelentés tervezet megalkotásában. A módosítők többségét a egy-két kolléga összefogva adta be. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen jellegű jelentésthez hozzájárulunk, ez a 49-es szabály értelmében történik. Ez azt jelenteni, hogy a felelősségi köreink nagyban bővültek a szakbizottság részéről, és konzultáltak velünk. Már hangsúlyoztam az első, első eszmecsere során is, hogy mindenkinek hozzá kell járulnia a fő jelentéshez, az eredeti jelentéshez, és ne csak a mi szakbizottságunk kompetenciáira koncentráljunk. Még egyszer hagyd mondjam el, hogy nagy a kihívás. Nekünk nem az a feladatunk, hogy egy párhuzamos vagy egy második jelentést írjunk. A raportőrnek nem joga az, hogy eldöntse, hogy a módosítók beadhatók-e vagy sem. Erről az elnök dönt. A raportőr maga úgy gondolja, hogy a juri szakbizottságban kellett volna beadni nagyon sok beérkezett módosított, vagy a kult, vagy az IMKO szakbizottságban, és nem itt. Bár megpróbáltuk felkerül, felkarolni a módosítók többségét, a raportőr mégis azt gondolja, hogy bizonyos módosítókat vissza kell utasítanunk. Még akkor is, ha a tartalmukat támogatnám, és támogathatnám ezeket a módosítókat. Bizonyos módosítók egyszerűen megkettőzés se ugyanannak a bekezdésnek, vagy ugyanannak a pontnak, és én nagyon remélem, hogy a raportőr a jövőben felveszi a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akik beadták ezeket, és megkéri őket, hogy vonják ezeket vissza. Ennek ellenére én úgy döntöttem, hogy a 18-as módosítót támogattam. Ez a collective society kifejezést alkalmazza a collective management society helyett. Erre már az elnök úr is utalt, és hát nagyon remélem, hogy ez a közös jogkezelői szervezet kifejezés megjelenik a végső szövegben is, mert így mm, összeegyeztethetőbb a a globális szerződésekkel a terminológiánk. Ezen kívül más módosítókat is támogatok, még akkor is, hogyha hasonló iránynak az INTA kompetenciájával kapcsolatban. Ezen kívül meg megpróbálok majd kompromisszumos módosítókat is összefésülni. Őszinte leszek azonban. Bizonyos módosítókat vissza fogok utasítani, különösen a 94 estől től 95, 96, 97, 100, 102, 103, 108, 109 és 118-asokat. Azt javasolnám, hogy négy kompromisszumos, az 55, a 78-as és a 93-asokból kompromisszumosok jöjjenek létre. Megkérném az árnyék előadókat, hogy kicsit működjenek együtt velem a következő fázisban, és azt javasolnám, hogy május 30-án 12-kor vagy július 4-én 12 órakor találkozzunk, hogyha elfogadható. Úgyhogy még egyszer köszönöm önöknek a hozzájárulásokat, és majd meglátom, hogy hogyan haladhatunk tovább. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Akkor először az árnyék előadóknak adnám meg a szót. Anders Dotter kolléga, tessék. Thank you, Chairman, for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük ezt a munkát, és szeretném Scholz kollégának is megköszönni, hogy felkért bennünket a hozzászólásokra. Én természetesen a módosítóknak legnagyobb részét támogatom, e, liberális frakcióban lévő kollégám is támogatta őket, a különböző szakbizottságok összehangolták ezeket a módosítókokat, és hasonló e, javaslatokat tettünk a különböző szakbizottságokban és a az illetékes bizottságban, ugyanis nagyobb átláthatóságot szerettünk volna látni, és a közös szerző jogkezelő társaságoknak a munkáját is szeretnénk hatékonyabbá tenni, és elektronikus eljárásokat biztosítani, és hogy az engedélyek azok ne legyenek ennyire különbözőek, széttagoltak, hiszen ez nemzetközi szempontból is hasznos lenne számunkra. Ugyanakkor van számunkra egy nagyon fontos dolog, és pedig, hogy több jogot biztosítsunk a szerzőknek. És és mindegyik művel kapcsolatban lehessen a jogokat intézni, tehát mű, művenként kell eldönteni, hogy milyen engedélyeket lehet biztosítani, és hogyan lehet ezeket a műveket nagyobb vagy pedig kisebb hallgatóság számára rendelkezésre bocsátani, attól függen, hogy hogyan szeretnék ezt a szerzők. Ez a közös jogkezelő szervezetek számára nagyon fontos, és a közös jogkezelés szempontjából is. Ezen kívül ezen intézményeknek a jó irányítását is szeretnénk biztosítani. Épp ezért független ellenőrzéseket eh, kellene eh, bevezetni, és semleges eh, taggávállást. Például a pénzügyi jelentéseknek is fontos szerepe van, a szabályokat megfelelően kell végrehajtani, azért, hogy mindegyik fél számára világosak legyenek a következmények úgy látjuk, hogy a a közös jogkezelő szervezeteknek a jelentés tételének is hasonlónak kell lenni, azért, hogy a szerzők tisztában legyenek azzal, hogy mit tesznek ezek a szervezetek. Ugyanis bizonyos tagállamokban ez még probléma, és akkor elgondolkodhatjuk, hogy elgondolkodhatjuk arról, hogyha a saját szerzőikkel már vannak gondok, akkor hát nehéz lesz ez más környezetben, még nehezebb lesz reméltük, hogy a közös jogkezelő szervezeteknek a szerepét világosá tudjuk tenni a, szolgálat, a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban, és reméljük, hogy a szerzői jogokkal kapcsolatban lesznek majd kivételek, tehát a tényleg szerzői jogok, nem pedig a közös kezelése ezeknek a szerzői jogoknak a kérdéses. Azt hiszem, hogy mindegyik szakbizottságban szó volt erről, amelyek ezzel az irányelvel foglalkoznak, és épp ezért fontos, hogy itt is foglalkozzunk vele. Természetesen megpróbáltunk a zenei mű, zeneművekkel kapcsolatban is megoldásokat találni, elsősorban az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával kapcsolatban, amely objektív és észszerű alapokat akar a különböző tarifákkal kapcsolatban. Úgy látjuk, hogy például a kulturális munkákkal szabad engedélyeket is kellene művenként könnyebbé tenni, és visszaadni a hatáskört a szerzőknek. De tulajdonképpen kutatási területeken is nagyon fontos ez, különböző kulturális vagy másfajta ipari tervezési jogokkal kapcsolatban, és fontos, hogy szélesebb körű közösség számára is elő, elérhetők legyenek ezek a művek, ezt szeretnék a szerzők is, épp ezért furcsa lenne, hogyha ezt megnehezítenénk eh, az irányelvben. Lehet, hogy támogathatunk bizonyos módosításokat, és Schulz jelentéstevő úr nagyon sok olyan munkát végzett, amit tudunk támogatni. Ugyanakkor a 45-től 50-es és a 116-os módosítók nagyon különösen jók, épp ezért Helmut Schurccal és az árnyék jelentéstővekkel a továbbiakban is együtt tudunk működni. A jelentéstevő által javasolt árnyékjelentéstevő találkozó időpontját, illetve június 4-ét szeretném inkább támogatni. E-mailben vagy bármilyen másfajta írásbeli közleményben ezzel, erről meg tudunk egyezni, és szeretnénk a bizottságnak a hatáskörét is tisztázni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még megjegyzés? Van-e valaki még, aki hozzá szeretne szólni? Nincsen? Akkor az Európai Bizottság eh, piaci főigazgatóságáról szól a kolléganő hozzá. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót kaphattunk. Először is szeretnénk megköszönni a szakbizottságnak, hogy gyors és hatékony munkát végzett, különösen mivel az ITEM terv az nagyon ambiciózus volt. A bizottság szempontjából, Európai Bizottság szempontjából nagyon fontos ugyanis, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt az irányelvet. Látom, hogy további módosítókat javasolt Schulz úr, és nem akarok mindegyikkel kapcsolatban szólni, csak némelyikkel kapcsolatban. A szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban a bizottság mindig is osztotta azt a nézetet, hogy ez alkalmazható legyen a közös jogkezelő szervezetekre is a Collecting Society-ről kollektív Society-re való változtatást támogatjuk, és ez az írsoros elnökségnek a kompromisszumos megoldásában is szerepelt. Azt a javaslatot illeten, hogy a jogtulajdonosoknak elállási jogot biztosítsunk, figyelembe vettük a változtatást, Eredetileg a bizottság ezt nem vette bele, de e, nyomon fogjuk követni, hogy hogyan alakul ez a kérdés. Szeretnénk, a bizottság szeretné e, a nagyobb e, átláthatóságot biztosítani, és további jogokat biztosítani a közös jogkezelő szervezeteknek, épp ezért megint csak figyelemmel követjük, hogy mit javasol ez a szakbizottság. Végül pedig van egy kérdés, amely a mostani eszmecserében nem merült fel, ugyanis látjuk, hogy ez a szakbizottság szeretné kiterjeszteni az irányelv irányelv rendelkezéseit a kereskedelmi jogok, jogkezelőkre, mi szeretnénk egyelő esélyeket biztosítani mindenkinek számára, ugyanis látni kell, hogy kik a versenytársai a közös jogkezelő szervezeteknek. Ugyanis különböző szereplők vannak ott kint a területen, vannak akik csak az engedélyeztésben, vagy pedig a begyűjtésben, tehát a, közös jogok, jogdíjak begyűjtésében vállalnak feladatokat. Eh, épp ezért nagyon nehéz olyan meghatározást találni, amely mindegyik ilyen fajta szereplőre kiterjed. Végül pedig, hogyha van még olyan kérdés, amelyet szeretnének velünk megbeszélni, akkor mi ezt a kérdést továbbra is érdeklődéssel követjük. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Van-e még más megjegyzés? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Két tartalmi dologra, hogy térjek még ki. Csak úgy, mint eddig, az a kihívás áll előttünk, hogy a felhasználói jogokat meg kell különböztetnünk a tulajdonosi jogoktól, és hogyan képviseltetheti a jogtulajdonosa a jogait a kereskedelmi felhasználókkal szemben, akik szolgáltatásokat nyújtanak, és így tovább. A belső piac hogyan birkózik meg a harmadik piacok által állított kihívásokkal? Az én állásfoglalásomban nem tudok csak a belső piacsal foglalkozni, a Jurinak, a Kultnak és a többi szakbizottságnak volt ez a kompetenciája. Nekünk egy szélesebb képet kell nyújtanunk, hogy a belső piac és a harmadik piacok hogyan működnek együtt. Tehát ez sokkal összetettebb dolog. Úgyhogy még egyszer, én nagyon sok módosítót megértek ugyan, de mi, mint Intaszak Bizottság, hol tudunk produktívan, konstruktívan hozzájárulni a szerzői tulajdonjog védelméhez a belső piacon. Ezt kell megvizsgálnunk. És hol van az, ahol egy plusz lépést teszünk, és azt mondjuk, hogy ugyanazokat a jogokat és lehetőséget élvezzék a szolgáltatók és a szerzői tulajdonjogkal bírók a belső piacon és a harmadik piacokon. Tehát én ugyan értem azt, hogy az egyes szakbizottságokkal közös pontokat találjunk, de végül is ennek a szakbizottságoknak nem pont ugyanez a jogköre, elnök úr, és én azt remélem, hogy gyorsan, eredményesen birkozunk meg ez a helyzettel, hiszen 2005 óta nem oldottuk meg ezt a problémát, sem a jogtulajdonos, sem a felhasználó számára válasz. Köszönöm szépen. Akkor, ami a módosítókat illeti, átadom az elnök úrnak az üzenetét és a kompetenciák összeütközését, illetően a szakbizottságokkal. Szerintem az elnökünk meg nagyon diplomatikusan megoldja ezt a problémát. Júniusban 18-án fogunk szavazni itt a szakbizottságban, és akkor ezzel lezárnám ezt a napi rendi pontot, ha nincs további hozzászólás. Rendben? Akkor Szeretnék áttérni a hatos napi rendi pontra. Ez pedig a tagállamok termékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszereltésére és értékesítésére vonatkozó rendelkezések közelítése. Kazakúré, nagyon fontos téma, több mint ezer módosító érkezett az Envi-ben, amely az illetékes szakbizottság, és az INTA az öt további szakbizottság között szintén hozzájárul. Ez egy nagyon fontos téma, még pedig azért, mert az a célja, hogy az európai állampolgárokat jobban tájékoztassa és jobban végezek is őket a dohányfogyasztással kapcsolatban. A bizottság azt javasolja, hogy új előírásokat valósítsunk meg. A javaslat azt is javasolja, hogy a cigaretta dobozokon fokozzák a figyelmeztetések feltüntetését, és ez kiemelt szerepet kapjon a doboz méretéhez képest. Ezen kívül a félrevezet, félrevezető színek és szövegek elkerülése és a dohányzás tilalma ö, érvényesüljön. Ezen kívül az intának már nagyon várják a véleményét, hiszen a mi szakbizottságunk véleményére alapulva fognak döntéseket hozni a szerzői tulajdonjogokat figyelembe véve az Európai Unióban, és figyelembe kellene venni a nemzetközi kontextust, hiszen a dohánytermékeknek a csomagolása Ausztriában és Paraguayban különösen nagy kérdéseket vet fel, hiszen ez a két ország úgy véli, hogy ne, túlságosan szigorúak a szabályaink. Ezen kívül a nemzetközi helyzetet figyelembe véve, hogy adjam meg rögtön a szót kazak kollégának, és ha jól tudom, akkor néhány árnyék előadó már az ipar képviselőivel is találkozott az ülésünk előtt. Tessék, önél szó. Благодаря, господин председателстващ. Наистина, вие очертахте в голяма степен основните. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék akkor beszélni arról, hogy hogyan lehetne ezt bevezetni és végrehajtani ezt az irányelvet. A gyakorlatilag közegészségi védelmi irányelvről van szó, amelynek célja a fiatalok dohányzásának visszaszorítása. Vannak vitatott intézkedések, és akkor még finoman fogalmaztam. Vitát okoz az, hogy a legitim cél elérése érdekében olyan javaslat is megszületett, miszerint a csomagolás 70%-át egészségügyi figyelmeztetés fedje le, emellett javaslat a mentol és egyéb ízanyagok betiltását is tartalmazza, emellett a termék méretét is szabályozni akarják, itt különösen a slim cigarettákat akarják visszaszorítani, megint csak egy vitatott intézkedésről van szó. Én szövegezőként természetesen a közegészségügyi vonalat támogatom, de csak úgy, mint mások, szeretném tudni, hogy ezek az intézkedések, amelyeknek célja a közegészség megvédése, összeegyeztethetőek-e az Európai Unió kereskedelmi kötelezettségeivel, és azon belül is a kereskedelmet korlátozó technikai akadályokat, akadályok tilalmában nem ütköznek-e. Márciusban az Európai Bizottság véleményéről született egy olyan szakértői anyag, amely bizonyos fenntartásokat fogalmazott meg a javaslat technikai jellegű kereskedelm akadályozó aspektusaival kapcsolatban, és az is megfogalmazódott, hogy az Európai Unió bizonyos TRIPS és GATT vállalásait is vállalásait is negatívan érinti ez a javaslat. A Dominikai Köztársaság például úgy véli, hogy a a TBT megállapodás kettes cikk kettes bekezdésével ellentétes ez a javaslat, mert a legitim célon túlmutató korlátozásokat tartalmaz. TPD irányelv. Emellett a kockázatelemzést tudományos adatokra kell alapozni. A javaslat előírja, illetve beszél a teljesen semleges csomagolásról is, amely azt jelenti, hogy sem a logója, sem pedig semmilyen felismerhető azonosítója nem szerepelne a márkának a csomagoláson. Itt felmerül a kérdés, hogy ez a szerzői jogokra vonatkozó szabályoknak megfelele önök említik, illetve az említették többen is az Ausztrál példát, ahol ilyen jogszabály el lett fogadva, ugyanakkor tudni kell, hogy a WTO vitarendezési fórumán többen megtámadták az ausztrál intézkedéseket, vitatják az ausztrál intézkedéseket azzal érvelnek, hogy igazolhatatlan követelményeket rónak elő, írnak elő, és lehetetlenné teszik a fogyasztók számára, hogy megkülönböztessék a különböző termékeket egymástól ezzel, pedig a gyártók között is sérül az esélyegyenlőség. Nyilván tehát az egészség, a közegészségügy egy megfelelő érv, azt, mint célt figyelembe kell venni és méltányolni lehet, ugyanakkor a márkáknak lehetővé kell tenni, a gyártóknak lehetővé kell tenni, hogy a csomagoláson fennmaradó részt eh, kihasználhassák saját eh, eh, márkájuk feltüntetésére, a 70%-os egészségügyi figyelmeztetés felvet olyan aggályokat is, miszerint így könnyebb lesz hamisítani a dohánytermékeket, mert nagyon nehéz lesz megkülönböztetni egymástól a valódi csomagolást és terméket a hamisítottól. Ráadásul hozzájárulhat ez ahhoz eh, a trendhez is, hogy az ár lesz az egyetlen eh, vásárlást meghatározó tényező, ami megint csak előmozdíthatja a eh, cigaretta csempészést, illetve hamisítást. Ez pedig nem áll a közegészség érdekében. Az én véleményem, írásbeli véleményem tükrözi ezeket az aggodalmakat, amelyeket itt most ismertettem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelmi megállapodásainknak, illetve egyéb jogi követelmény kötelezettségeinknek megfelelnek-e ezek a, ez a javaslat, a GATT-ra gondolok, a TRIPS-re és a TBT-re. Emellett nyilván le kellene ülnünk és meg kellene beszélnünk a javaslatot egészségügyi szervezetekkel, a dohányipar képviselőivel annak érdekében, hogy objektívebb és kiegyensúlyozottabb javaslat születhessen, amely figyelembe veszi a következményeket akkor, hogyha ez az irányelv ebben a formában elfogadásra kerül, figyelembe veszi azt, hogy ennek milyen hatása lesz a gazdaságra, illetve a vto n belüli pozíciónkra. Szívesen meghallgatom most a, az árnyék előadók véleményét is, annak érdekében, hogy az illetékes bizottságot minél inkább, minél hasznosabb tanácsokkal nagyon szépen köszönjük. Most akkor az árnyék jelentéstevők kapnak szólt. Látom a kollégánkat, Köviaszomóra kolléganőt. Mindenkit szeretettel üdvözlök, és nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Igen, mint ahogy már a jelentéstevő is mondta, mi összeültünk a közegészségügyi hatóságokkal, hogy kicseréljük a nézeteinket. Ez valóban nagyon hasznos ülés volt, és pozitív módon tudtunk hozzájárulni ehhez a jelentéshez, amelyet az INTA bizottság állít össze. Tudom, hogy ezek nagyon értékeny kérdések, és ezért nagyon óvatosan kell eljárnunk ezekkel a kérdésekkel. Ugyanis a dohány az egy egészséget károsító termék, és a fiatalokat el kell tántorítanunk attól, hogy ezt elkezdjék, mármint a dohányzást. Épp ezért megvizsgáltuk azokat a kérdéseket, amelyek a csomagolással foglalkoznak, vagy olyan kérdésekkel, amelyek pozitívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatalok elkezdenek dohányozni. Nemzetközi megállapításokat kell kötni az európai megállapodások mellett. Ez a vélemény, Kazak úr véleménye már több ülésen is tárgyalásra került, de vannak általános aspektusai is, épp ezért az olyan intézkedések, amelyeket a bizottságban, a szakbizottságban tárgyalunk, amelyeknek meg kell felelni a WTO megállapodásoknak, szintén fogas, fog, fog, fontos kérdések. A mentolos cigarettákkal kapcsolatban nem tudok egyet érteni a módosítókkal, hiszen a 20-as évek óta ez egy hagyományos ízesítés volt, és ezeket nem lehet hozzá hasonlítani a mostanában megjelenő eper és más ízű cigarettához, cigarettákhoz. A bizottság, az Európai Bizottság által javasolt intézkedés arányos, hiszen a betiltása helyett kevésbé restriktív intézkedésekre kell gondolni. És a megállapodásnak a 201-es cikkének is ellentmondhat az ízesítést illetően. És épp ezért ez a fekete piacra kerülhetnének ezek a cigaretták. Na most az ilyen karcsú cigarettákat illetően ezek nagyon veszélyes termékek, és ezek is ellentmondanak ennek a megállapodásnak a rendelkezéseinek hiszen nem szükséges, hogy ezek szigorúbb intézkedések jelen, legyenek, hiszen nem károsabbak, mint másfajta cigaretták a tagállamok bevezethetnek ennél szigorúbb intézkedéseket, mint amelyek az irányelvben vannak. Ez lehetséges a saját közegészségügyi szempontjaik alapján, de ezeknek az intézkedéseknek nem szabad az EU által megkötött más nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban. A tagállamok maguk nem igazán dönthetnének arról, hogy e, a semleges csomagolást bevezetik-e vagy nem. A tagállamok ugyanis dönthetnek arról, hogy ez hogyan történjen meg. Mint ahogy már hallottuk a jelentéstevőtől és az elnöktől is, vannak olyan országok ugyanis, amelyek már foglalkoztak ezzel a kérdéssel a WTO szabályoknak megfelelően. És például az ausztrál esetek is ezt bizonyítják. Tehát vannak olyan intézkedések, amelyek máshol hatékonynak bizonyultak. Kazak úr említette a 41-es módosítót, amely szerint a tagállamok dönthetnek a semleges csomagolásról, de ennek meg kell felelnie a magállapodásnak, ha a, ez a VTO kötelezettségvállalásoknak is megfelel. Kazak úr utalt az ezek egészségügyi kérdésekre is. Itt nincsen tudományos bizonyíték arra, hogy a csomagolásnak mekkora részét kell, hogy az egészségügyi figyelmeztetés lefedje, az, hogy milyen legyen a színe, vagy ilyesmi, hát még ezt nem tudjuk. Tehát nem szabad túl restriktívnek lenni. A 13-as cikket illetően vannak olyan javaslatok, amelyek technikai elfogultságot vagy muta, mutatnak. Itt a fiatalokkal kapcsolatosak ezek a, az intézkedések. És végezetül a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban vannak kétségeink, és épp ezért egy módosítót nyújtunk be, hogy ezt vegyék ki ebből a szövegből de a bizottság azért bevezetheti ezeket a delegált aktusokat bizonyos esetekben. De ez ellentmondhat a céloknak, a, a 220-as cikknek például. Hát aztán vannak még olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban fogok majd benyújtani módosítókat. Köszönöm. Gracias. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Weber kolléga. Igen, Ön ö, nagyon, több ezer módosítóról beszélt, és az illetékes bizottság ö, nevében tulajdonképpen e, ez nem e, lep meg, hiszen a dohányipar e, az utóbbi években nagyon sok mindent tett, és Európában 20 milliárd euró adót fizetnek a dohányosok. És a közegészségügyi kiagassát kiadások az Európai Unióban legalább 25 milliárd eurót tesznek ki, mindez a dohányzás ártalmainak köszönhető betegségeket illőnek. 6 millió áldozata van az egész világon a dohányzásnak, és az, ez 1000 milliót érhet el 2030-ra. Tehát minden olyan dolog, amely ezt a csapást enyhíteni, e, azt jó szemmel látjuk. És a e, teljesen semleges e, csomagolás, a, a, a nagyobb egészségügyi figyelmeztetések a csomagokon, még akkor is, hogyha nincsen ennek a hatékonyságának a bizonyítása, de ugyanakkor ennek az ellenkezőjének sincsen bizonyítéka, tehát ezért nem árt, hogyha további óvintézkedéseket teszünk. És a józan ész mégiscsak azt mondja, hogy ezek azért talán hatékonyak lehetnek aztán az illegális kereskedelem szempontja is azt kívánja, hogy a határokon átnyúló kereskedelem ellen és az illegális kereskedelem és, csemlegé, és csempészés ellen harcolni kell. Meg kell erősíteni az ellenérzési intézkedéseket. Épp ezért az Európai Bizottság irányelv tervezetét támogatom, hiszen ez a közegészség eh, védelmét támogatja, és a WTO-nak a dohányzás elleni intézkedéseit támogatja, és nem állnak szemben a nemzetközi kereskedelemben sem. Én már is nyújtottam be néhány módosítót, amelyek szeretnék az Európai Uniónak az előjogait meg erősíteni a WTO WTO megállapodással kapcsolatban, elsősorban a technikai akadályokkal kapcsolatos, és a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kereskedelmi rendelkezésekkel illetően. Ez e, a finanszírozásról is szól, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szigorúbb jogszabályokat vezessenek be, és az illegális e, kereskedelem és a hamisítás elleni harcban is megerősíti a szerepüket. Köszönöm. Merci bien. Köszönöm szépen. F. Said Kamal. For... Akkor Said Kamal. Thank you very much. Köszönöm szépen. És a konzervatívok eh, árnyék előadója Emma Clarkin nevében beszélek ma. Úgyhogy ez a frakció álláspontja is. McClarkin asszony úgy gondolja, hogy az intának valóban fontos szerepe van, és egyértelmű, hogy a bizottság javaslatában néhány pont nagyon kihat, például a VTO szerepére, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. A legnagyobb aggodalmunk a munkafeltételek. Az EU nagyon sokszor felemelte a szavát olyan államok ellen, akik az alkoholt és a rossz minőségű élelmiszereket forgalmazza. 2010-ben az EU kritizálta azt, hogy úgy fogadtunk el jogszabályokat, hogy a tudományos bizonyítékokat nem vettük figyelembe az alkohollal kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a bizottság most 75%-án a dohánytermékek csomagolásán szeretne felhívó üzenetet látni, anélkül, hogy a tudományos mutatókat figyelembe venné. Ez azonban komoly kárt okozhat az EU-nak, hiszen nem egyértelmű az EU-nak az álláspontja, és a WTO-ban nem lehet majd megvédeni ezt a fajta politikát. A bizottságnak figyelembe kell venni azt, hogy például a dohányiparon kívül, például a skót viszkire milyen kihívásokat jelent ez a jelentés, hiszen a saját iparágainkra is nagyon kedvezetlenül hathat ez a jogszabály. McClarkin kisasszony, nem akarok vele vitába keveredni, hogy asszony vagy kisasszony, az EU amerikai kereskedelmi viszonyokra is kihathat, negatív hatása lehet, és a kongresszusban is rossz ö, fogadtatást kaphat. hiszen a harmonizáció a célja ennek az egész jelentésnek. Rámutat, hogy az EU üzleti életében, és nagyon sokan egyetértenek vele. Végül az elektronikus cigarettákban a nikotin tartalomnak a visszaszorítása. Ő nagyon sok levelet kapott, egyébként én is a választóktól, akiket ez aggaszt, és ők azt kérik, hogy például a toxinoknak a mennyiségét csökkentsük a hagyományos cigarettákban, és így védjük a fogyasztóknak az egészségét. Az EU ezen a területen is például Kínával kialakított kereskedelmi kapcsolatokat is veszélyeztetheti. Az egyes és a hármas cikknek sem felel meg a GATT egyezményben ez a, az előírás. Tehát az INTA szakbizottságnak komolyan bele kell gondolni, hogy mi lehet a hatás ennek az egyezménynek, és hogyan hathat ki a jól szabályzott szektorokra folytatott tárgyalásokra globális szinten, és hogy a VTO partnerek partnerekkel kialakított kapcsolatainkra hogyan hat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Paul Murphy, GUE. Köszönöm szépen. Igen, én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan veszik el az életüket a dohányzás fogyasztással kapcsolatos betegségek miatt, de ez egy nagyon ellentmondásos téma is, mert bele tapos a nagy cégek érdekeivel. A dohányipar, ezt már említettük, nagyon nagy lobbizó hatalma van. 35 milliárd eurónyi profitot termeltek a tavalyi évben, és nyilvánvaló, hogy a profitnak egy nagyon nagy részét mobilizálják majd az iparvédelme életében. Ezt fogjuk látni most is és azt is, hogy gyakran érvelnek majd a WTO-val, a TRIPS egyezménnyel, a GAP, a GATT egyezménnyel. Annak érdekében, hogy lebeszéljék a képviselőket arról, hogy megszavazzák a dohánytermékek fogyasztásának korlátozását az egészségvédelmének érdekében. Mi a célja ennek a jelentésnek? Szerintem leginkább az, hogy ö, próbáljuk elbátortan az, az embereket lebeszélni arról, hogy elkezdjék a dohányzást. 70% 18 éves kora előtt kezdi a dohányzás, és nagy részük 25 éves kora előtt. Tehát a figyelmeztető képek és a feliratok alkalmazása fontos. Ezen kívül azoknak a dohánytermékeknek a forgalmazása meg ízesítettek, lájtok, azt a benyomást keltik a fiatalokban, hogy nem is olyan veszélyesek. Úgyhogy van értelme annak, hogy különösen ezekre a termékekre csapjunk le. Tehát én üdvözlöm a bizottságnak a javaslatát, szerintem tovább is mehetne, a civil szervezetek egy része nem 75%-os dobozfelületi feltüntetés szeretne a figyelmeztetésnek, hanem 80%-osat. Én azt is támogatom persze, hogy azok az országok, akik az egész dobozt ezzel borítják be, azt is támogatom. Az egyszerű dobozolás a semmit nem mondó dobozolás azonban elősegíteni a csempészést és a hamisítást, úgyhogy én azonban biztos vagyok benne, hogy a bizottság figyelembe vette ezt az érvet, és nagyon érdekel engem, hogy mi a válaszuk. Aztán az Intaszakbizottságot érintő kérdések közül azt szeretném mondani, hogy valóban fontos a véleményünk, és ez nem egy absztrakt jogi vita. Persze, vannak jogi aspektusai, de egészen egyszerű az érvelés hogy bizonyos érdekeket akarnak itt védeni, ez pedig nem más, mint a dohánygyártó cégeknek az érdekei. Úgyhogy szerintem ne hagyjuk, hogy megfélemlítsenek minket, védjük a közegészségügyet, az erre vonatkozó jogszabályokat. A dominikai közösség Malawi említették őket, mint országok, akik a WTO-hoz fordulhatnak jogorvoslatél, de hát őket illetően, például Malawi a világ egyik legnagyobb dohánytermelője. Tehát vannak itt olyan kérdések, ahogy meg kell vitatni, például a gyermekmunka, öt és 14 évesek korosztályának 85 százaléka a dohányiparban dolgozik Malaújban, és 90 százalékát a nagy európai cégek vásárolják föl a termelt dohánynak. Tehát azt hiszem, hogy nagyon keményen kellene tartanunk magunkat az álláspontunkhoz. Köszönöm. Köszönjük szépen. Bent Lange. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Paul Murphy. Egyébként mindig a munkavállalóknak az érdekeit képviseled, ezeknek vagy a hőse. Most pedig mindenféle feltétel nélkül el akarod fogadni a bizottság javaslatát. Én ezt nem értem. A bizottság javaslata nagyon korlátozná ugyan a dohányfogyasztást, de megengedné. Fölkevetni a kérdést. Ez az európai gyártóknak az értekeit védi, akik Európában munkahelyeket teremtenek, vagy azokért, akik Európán kívül teremtik a munkahelyeket. Ha megnézem, hogy hol van a versenyelőny az európai gyártók számára, szemben az ázsiai vagy az orosz gyártókkal, akkor azt kell, hogy lássam, hogy ez a csomagolásban rejlik. Van egy standard csomagolás, ez nem túl nehéz, ez bárhol le lehet gyártani. De a lekerekített, különleges nyílással ellátott csomagolás a dohánytermékeknek nagyon összetett gyártási művelet, külön gépsor kell hozzá, és ez pont az európai gyártóknak az erőssége. Tehát az, hogy általában véve betiltsuk a fogyasztást, ezt ugye nem javasolják. Akkor nem értem, hogyha ezt nem akarják, hogy akkor miért akarnak versenyelőnyt adni az Európán kívüli székhelyű gyártóknak. Figyeljenek már egy kicsit oda, azok a munkahelyek, amiket megtarthatunk Európában, azt tartsuk is meg. Nem arról van szó, hogy mit nyomtassunk a dobozra, tőlem legyen 75% a figyelmeztetés. A kérdés az, hogy hogyan nézen ki maga a csomagolás, milyen paraméterekkel rendelkezzen, milyen kis kifinomult trükkökkel és ezzel több ezer munkahelyet meg lehetne tartani Európában. a csomagolás formája. Ugyanis semmi köze nincs ennek a közegészségügyhöz. Ezt senki nem állíthatja. Másodszorban a VTO érv és egyéb bilaterális szerződések. Én nem gondolok erről túl sokat, hiszen amúgy is védik már a közegészségügyet ezek az egyezmények. Úgyhogy szerintem nem kellene erre koncentrálnunk. A mm, szivaroknak a kérdése és azok címkézése. Vannak olyan szivargyártók, kis ö, kézműves gyártók, akik nem tudják a kis fa dobozaikra rátenni ezeket a figyelmeztetéseket. Régebben megengedtük nekik, hogy olyan öntapadós matricákkal lássák el a dobozokat, amiket nem lehetett letépni róluk. Ezen kívül csak egyet tudok érteni. A delegált jogi aktusokat illetően ki kellene ezt húzni. Mi vagyunk a jogalkotók, és nem a bizottság. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Give the floor to the European Commission. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót a Szankó bizottság igazgatójának. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a jelentést. Mint tudják, és ahogy meg is jegyezték az eszmecsere folyamán, a bizottságnak egy fontos, ez egy fontos irányelve, hiszen ez azzal a hatalmas e, kihívással e, foglalkozik, hogy a fiatalokat eltántorítsa a dohányzásra, a szokásról. A Épp ezért örül a bizottság annak, hogy kedvező fogadtatásra talált ez a javaslat, tehát hogy nagyobb legyen az egészségügyi felhívás, figyelmeztetés, az orális szájon át történő dohányhasználat, a különböző másfajta termékekkel kapcsolatos intézkedések. A jelentéstevő két területet említett, én itt néhány kérdést említenék ezzel kapcsolatban. A tagállamoknak az a lehetősége, hogy szigorúbb, szigorúbb intézkedéseket vezessen be elsősorban a csomagolást illetően. Ezek a nemzetközi kötelezettségek, köztük a WTO kötelezettségvállalásoknak megfelelnek a különböző nemzetközi bizottságok továbbra is figyelembe, figyelemmel követik ezt a jogalkotási folyamatot. A bizottság a megjegyzéseket figyelembe veszi, de csak néhány kérdést kaptunk Maláziából és Tajvanból és a többi országokból a csomagolást illetően, az egészségügyi figyelmeztetéseket illetően. Tehát a tagállamok úgy dönthetnek, hogy a csomagolásnak azon részeit, illetően amelyek nem esnek a szabályozások alá, saját maguk határozzák meg, de a nemzeti szabályoknak, a szerződésnek kell megfelelni, és a belső piac szabályainak is meg kell felegyelni. Hogyha a TBT megállapotások hatája alá TPD, meg, tehát a dohánytermékekről szóló irányelv megáll, rendelkezésének kell megfelelni, akkor fontos hangsúlyozni, hogy a VTO keret megállapodásnak a rendelkezését is figyelembe kell venni. A másik fontos kérdés a a semleges csomagolást illető, csomagolásra kapcsolatos, e, tehát, hogy a tagállamok alkalmazhatnának e szigorúbb intézkedéseket. A a csomagnak, e, csomagolásnak a tervezése e, nem befolyásolja ugyanis a ha, hamisítást. A bűn elkövették, már most is nagyon ügyes módszereket használnak, biztonsági, egészségügyi, figyelmeztetési megoldásokat illetően. Tehát nem hisszük, hogy a tagállamoknak a szigorúbb intézkedései megfelelők. Ezért azt javasoljuk, hogy két fontos intézkedést fogadjanak el ezen a területen, egy nyomon követő rendszert és további biztonsági jellemzőket. A bizottság ugyanis kevesebb illegális kereskedelmet szeretne látni. Most pedig a 12-es cikk ben lévő szellemi tulajdonokkal szeret, tulajdonjogokkal szeretnék foglalkozni. Ez csak azokat illeti, amelyek félrevezetnek, tehát a, ami azt jelezné, hogy a dohánytermék az kevésbé káros, mint másfajta termék. A jelenlegi irányelvnek kell megfelelni, és jogi eh, szempontból megfelelőnek és arányosnak kell lenni. A javaslat szerint a dohánygyártók eh, használhatnak eh, védjegyeket, hogyha ezek nem félrevezetők, és nem, hogyha nem semleges csomagolásokat használnak. Ez lehetővé teszi, hogy egy gyártónak a termékeit megkülönböztessék a, egy másik gyártóétól. Ezen kívül e, a csomagolásnak kevésbé vonzónak kell lenni e, azoknak, akik most kezdenének dohányozni. Végül pedig ennek a javaslatnak a jelentőségét nem szabad alábecsülni, ugyanis egyrészt szeretnénk csökkenteni méghozzá két százalékkal öt éven belül a dohányfogyasztást. Ez azt jelenti, hogy 2,4 millió dohányosra szeretnék le csökkenteni a dohányzók számát, és így életeket szeretnénk megmenteni. Végül pedig a vita során felmerült konkrét eh, kérdéseket illetően szeretnék néhány szót szólni. A mentol cigarett, mentolos cigarettáknak a piaci részesedése növekedett. Például Németországban 10 év alatt 1,3%-kal növekedett. További innovációt látunk. E, ezen a területen például a mental, mental ízesítésű kapszulákat, vagy pedig, hogy folyékony formában használják fel őket. Ezeket a e, ezeket a termékeket elsősorban a fiatalok számára állítják elő. Minden terméket ugyanolyan módon kell kezelni azért, hogy ne legyenek e, különböző megállapodásokat, illetve például a WTO megállapodást illetően eh, a mentolos cigarettákkal kapcsolatos rendelkezését. A mentolos cigarettákat ugyanis a fiatalok kísérletként eh, használják, és, és ilyen módon tudják a fiatalokat eh, a dohányzásra ösztönözni. Aztán a tudományos bizonyítékok kérdését is említették mi minél több bizonyítékot szeretnénk felhasználni a hatástanulmányban, de 35-40 év tapasztalata alapján, amely a dohánynak az egészségre gyakorolt káros hatásával foglalkozik, nem vonja kétségbe, hogy milyen hatásai vannak a dohánynak az egészségre. Végül pedig a karcsú, tehát a vékony cigarettáknak a kérdése, valóban ez is egy vonzó az új dohányosok számára vonzó, elsősorban a fiatalok számára és a nők számára. Elsősorban a fiatal nőkre való utalás az félrevezető, és láthatunk olyan kampányokat, amelyek ezeket a termékeket kíséri, amelyeket könnyű az interneten is megtalálni, és ezeket a cigarettákat beszerezni, épp ezért ezt is figyelemmel kell követni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Kérem, engedjék meg, hogy én magam feltegyek még egy kérdést, amit talán ön kihagyott. A VTO-nál ellenőrizték azt, hogy kompatibilis ez a javaslat, vagy a jogi szolgálat elemezte? ezt a kérdést, mert több kollega is felvetette, és én nem hallottam, hogy válaszolt volna erre az aggályra. So of course this was uh, study and prepared with természetesen a jogi szolgálat elemezte, és valójában a VTO felé is jeleztük. Három kérdés érkezett azoktól az országoktól, amelyet mondtunk, vagy említettem, és hát véglegesít, most véglegesítjük ezt a folyamatot. Van-e más megjegyzés még, ha nincs, akkor a raportőrnek adom meg a szót, hogy lezárja a témát. Köszönöm. Szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy aktívan részt vettek a beszélgetésben, és mindenki felhasználta a az érveket, amelyek, amelyeket felhasználni kívánt. Én magam nem dohányzom, ugyanakkor vagy éppen ezért talán kedves a szívemnek a közegészségügyi érv, emellett úgy gondolom, hogy egyelő esélyeket kell adnunk az európai dohánytermelőknek, és be kell tartanunk a WTO szabályokat, különösen most, amikor ilyen gazdasági válságot élünk Morera asszonynak köszönöm a konkrét javaslatot, le fogunk ülni. Egyik-másik már élből tetszik, különösen az, amit mondott a derogált, derogált aktusokról, azok az előjogok, amelyek az Európai Bizottság, amelyeket az Európai Bizottság magának tartana fenn ebben az irányelvben, nem fogadható el ebben a formában, e, ugyanis nem, nem olyan e, súlyú dolgokról van szó, amelyek e, delegált aktussal megoldhatók lennének. Olyan komoly kérdéseket akar delegált aktusokkal elintézni a bizottság, amelyekre inkább a jogalkotási eljárás lenne alkalmas, tehát köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Szocialisták részéről felemlítették a határon átnyúló kereskedelmet dohánytermékekben, dohánytermékek határon, túl, határon átnyúló kereskedelmét, amelyet nem megfelelőképpen szabályoztak. Én is úgy gondolom, hogy amennyiben a, az intézkedés arra irányul, hogy csökkentsük az európai gazdaságban a munkahelyek számát és a termelést kivigyük harmadik országokba, és ezzel elveszítsük a foglalkoztatás egy részét Európában, és ez inkább negatív hatás lenne, nem pedig pozitív. Várom tehát a konkrét észrevételeket a, az árnyék előadóktól. Ugyanakkor még mindig nincs világos jövőkép, és nem kaptunk határozott válaszokat a bizottságtól arra nézve, hogy sérülnek-e WTO kötelezettségeink, vagy egyéb nemzetközi kötelezettségeink szerintem nagyon óvatosan kell eljárnunk. A céljaink céljaink érdekében sem lehet a jogszerűség útjáról letérni. Köszönöm szépen. Ezzel a ponttal kapcsolatban lezárom a vitát. Egy dologra hagy utaljak. Nagyon szoros az ütemtervünk, ezért a módosítókat ezen a héten, szerdán 12 óráig kell benyújtani, annak érdekében, hogy júniusban itt a szakbizottságban szavazhassunk. A következő napi rendi pontunk az Európai Bizottság ismertetése a KKV-k nemzetközivé válásáról szóró közvélem, közlemény végrehajtása, ez egy új kezdeményezés, kb. 18 hónappal ezelőtt kezdődött. Volt egy workshopunk ezzel kapcsolatban, majd az ITRE-vel együtt elfogadtunk a kkv nemzetközi szerepéről egy jelentést. Winkler kollégánk volt a jelentéstévünk, volt egy saját kezdeményezés jelentésünk Jan Szavadil vezetésével ebben a témában. A bizottság két főigazgatóságát itt ma vendégül látjuk ebben a témakörben, a Digitrade-ből Szinyerácó asszony, a kereskedelmi stratégia szakértője, és a vállalkozási főigaz kutatóságról, Digi Herbert, aki a versenyképesség szakértője, és Joanna Drake, az EU KKV-knak a képviselője. Szeretnénk hallani önöktől, hogy a közlemény hogyan valósult meg a gyakorlatban, és hogyan vették figyelembe a két parlamenti jelentést. Most pedig az első szakértőnknek megadnám a szót, tessék. Köszönöm, köszönöm, hölgyeim és uraim. Szívesen megosztom önökkel néhány gondolatokat bár tudom, hogy rövid az időnk. Úgyhogy rövid leszek, mert lesz egy közös prezentációnk a DG Enterprise-ra. Úgyhogy főleg a kereskedelmi politikai részre koncentrálok ebben a közleményben. Először is a hátteret illetően az EU továbbra is a legnagyobb közvetlen külföldi befektető, exportőr és importőr, a KKV-k nemzetközi vállását támogatjuk a Small Business Act-tel összhangban, illetve az említett közleménnyel összhangban. ajánlásokat valósítunk meg a versenyképességről és az üzleti lehetőségről. Először a három fő pillért hagy ismertessem, mire van szüksége egy KKV-nak a piachoz való hozzáférésre, az becsületes piaci körülményekre globális szinten és harmadsorban specifikus szolgáltatásokra. Azért, hogy a globális üzleti lehetőségeket megragadhassák. Először a piacok megnyitása. A szabadkereskedelmi egyezmények ezt biztosítják, Az Európai Unió példátlan erőfeszítéseket tett azért, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat kössenek. A KKV-k hasznát látják ennek, hiszen az európai cégeknek több mint 99%-át képviselik. A megállapodások kétharmadát kétharmada lefedhetné a teljes külkereskedelmünket, és a GDP-nk is több százalékkal növekedhetne, és több álláshely teremtődhetne Európában. De biztosítanunk kell azt is, hogy ne csak aláírjuk a megállapodásokat, hanem végre is hajtassuk őket. Tehát ez nagyon fontos. Az üzleti akadályoknak az elhárítása is nagyon lényeges. Hagy mondjak egy példát. Nemrég értékeltük azt, hogy mennyi plusz kereskedelmet generált az, hogy a szakadályokat elhárítottuk a kereskedelem elől. Ez a Key Barrier Exercise, ezzel kapcsolatban volt egy stratégiánk, arra megállapításra jutottunk, hogy az akadályok elhárítását illetően az elmúlt két évben ez több, mint több, mint két milliárd eurónyi plusz bevételt jelent évente. Közép-Amerika, Peru, Kolumbia kiemelt partnereink például. Végül a specifikus szolgáltatásokat illetően és a közleményt illetően, a kis vállalkozás nagyvilág közleményt illetően. Szeretnénk egy helpdesket és egy adatbázis létrehozni az ajánlásoknak megfelelően, egy külön portált azért, hogy a KKV-k nemzetközivé válhassanak. Az exportőrök számára ez különösen fontos. Azt látjuk, hogy az adatbázisról egyre többen töltenek le. Naponta több mint 2000-en látogatják a websájtot, ez 20%-os növekedés egy éven belül az újdonságaink például specifikus információ arról, hogy mik az egyes szabadkereskedelmi egyezmények előnyei, az EU új tevékenységeinek ismertetése. Ez a közlemény egyik fő pontja is aminek az a célja, hogy jobban megismertesse a KKV-kkal a lehetőségeket, a láthatóság, elérhetőség Kolumbia, Peru és Közép-Amerika országai számára. Nagyon fontos, hogy az export lehetőségeket is megismertessük, és az import lehetőségeket is. Hogy mik az import szabályai azoknak a cégeknek, akik Európán kívülről szeretnének szállítani árucikeket az EU-ba. Ez nagyon fontos az európai importőrök számára, Szeretném felhívni a figyelmüket még egy eszközre, ami lehetővé teszi a kkv számára, hogy éljenek vele. Ez egy kereskedelmi védelmi helpdesk. Nyilván a nagy cégek ismerik a játékszabályokat, de a KKV-k egy felhasználó barát websájtot érhetnek el, ahol válaszokat kaphatnak a kérdéseikre. Hogy vajon a harmadik országok antidömpinges jogszabályaik rájuk vonatkoznak-e, illetve hogyan importálhatnak. Aztán hatástanulmány és fenntarthatósági tanulmány. A piaci hozzáférési csapatok, ezeknek képviseltetése több mint 30 országban, ezek nagyon jó koordinációs platformok és nagyon jó tájékoztatást nyújtanak az EU által finanszírozott projektekről. A, geo, a földrajzi prioritásokat illetően Ezek azokra a piacokra vonatkoznak, amelyek leginkább növekedőképesek. Ezek az ázsiai és latin-amerikai piacok. Hogy ezek az egyes tagállamok támogatási struktúráival hogyan egyeztethetők össze. Ez nagyon hasznos a piaci hozzáférés tanulmányozó csoportok számára. Végül Három dolgot szeretnék megemlíteni. Nyilván a KKV-knek ez saját döntése, akarnak exportálni vagy sem. Van-e kapacitásuk, erőforrásuk, megfelelő-e a bizniszmodelljük. Másodszorban a kereskedelemnek a támogatása, ez nyilván tagállami kompetencia, és végül a versenyképes termékeknek az exportja, az versenyképes egyet hoz az EU-nak is. Megfelelő politikákra van azonban ehhez szükség. Úgyhogy most pedig várom a megjegyzéseket és átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm. Thank you very much, and I... Nagyon szépen köszönjük. Most pedig akkor a vállalkozási főigazgatásság képviselőjének adom át a szót. Köszönjük szépen, Kaspari úr. Az Inter bizottság tagjai képviselők, a jelentéstevők nagy érdeklődést mutattak a KKV-k nemzetközi tételének kérdéséhez. És a végrehajtás illetően, tehát a, a különböző szakpolitikai közlemények végrehajtását illetően is érdeklődést mutathattak. Mi épp ezért meghívtuk a kollégákat is, hogy választ adhatjanak a kérdéseikre, adhassanak a kérdéseikre. A végrehajtást illetően tehát a közleménynek a vészehajtásában két dologra koncentráltunk. Az első az volt, hogy javítsunk és tovább fejlessük a jelenlegi támogatási eszközöket, például a szabályozási párbeszédeket, a klaszter intézkedéseket, a harmadik országokkal való párbeszédet, és ezen kívül feltérképezzük azt, hogy milyen már létező európai támogatási intézkedések, lépések vannak, eszközök vannak a régiókban, a tagállamokban, a kereskedelmi kamarákban, stb. Ezt azért tesszük, hogy pontosan megcélozzuk azokat a területeket, ahol, a, amiket nem fettünk le valahol, vagy ahol európai többletértéket adhatunk. Nos, mik ezek a területek? Az egyik összekapcsolási pont, eh, hogy a KKV-ket nemzetközivé tehessük, az, hogyha biztosítjuk, hogy az üzleti partnereinknek egy KKV-barát eh, környezetük van-e nem csak a saját, hanem más országok kkv számára is. Példaként azt hozhatnám fel, hogy harmadik országokkal is párbeszédeket eh, folytatunk, például az Egyesült Államokkal, a KKV politikák területén is párbeszédet indítottunk. Ez együttműködésben valósult meg az európai vállalkozási támogatási hálózatban például, Eh, amelyel eh, kapcsolatban már két találkozó is volt. Az egyik az Hanoveri ipari vásárra eh, idejében 2012-ben, és 2013 őszén is lesz egy másik találkozó, hogy megvizsgáljuk, hogy mit tesznek az amerikaiak, és mit teszünk mi a KKV-k támogatását illetően. Ha keletre nézünk, kelet felé tekintünk, a keleti partnerséggel megpróbáltuk a keleti országokkal vizsgálni, hogy milyen a KKV barát szakpolitikai keret. Ez tehát az első dolog, amelyet most foglalkozunk. A másik elem amelyre az önök jelentéseiben is rámutattok. Ez pedig a finanszírozáshoz való hozzájutás. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások, még ha tudják is, hogy milyen fajta ö, támogatást szeretnének, akkor a megfelelő ö, támogatást ö, próbálják megcélozni. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság, hála a parlamentnek, létrehozott pénzügyi eszközöket arra, hogy segítsen a vállalkozásoknak, hogy hozzájuthassanak ezekhez a támogatásokhoz. Nem csak a vállalkozói tőkét illetően, hanem a hiteleket illetően, a hitelgaranciákat illetően. Egy európai garancia ösztönzi, kiegyensúlyozza a hármas nagyságrendű garanciákat, tehát egy euró garancia 30 más, tehát 30 eurónyi más hitelt biztosít. Ezek a pénzügyi eszközök nem jelentenek hátrányos megkülönböztetést az európai vállalkozások, tehát az olyan vállalkozások, amelyek Európában szeretnének vállalkozni, vagy pedig eh, olyan KKV között, amelyek nemzetközivé szeretnének válni. A jelenlegi versenyképességi költségvetésben, ahol az önök támogatására is számadtunk, 1,4 milliárd euró összeg áll rendelkezésre a pénzügyi eszközökben. És figyelembe, hogyha ennek a felenítő hatását figyelembe vesszük, akkor a KKV-k számára ez elegendő pénzügyi eszközöt biztosít a nemzetközi váláshoz. A harmadik eh, a szabályozási párbeszédek eredményeként jött. Tajani biztos úr gyakran ellátogat harmadik országokba, és úgy látja, hogy amikor ide ellátogat, akkor elkísérhetik európai vállalatok képviselői is, akik szeretnék nemzetközivé tenni a tevékenységeiket. Épp ezért a bizottság eh, egy növekedési eh, missziót indított be. 2011 óta 8 ilyen küldöttséget költünk Latin Amerikába, az Egyesült Államokba, Észak-Amerikába, Oroszországba, Kínába és Dél-Kelet-Ázsiába. 300 vállalkozás jött el velünk. Ezeknek a célketűzése az, hogy jelezzük, hogy Európa politikai szenten jelen van ezekben az országokban, második az, hogy a KKV-k is részesüljenek a nyitott kapuk politikájából, és a három, tehát, hogy az együttműködési megállapodásokat is támogassuk ezekkel az országokkal. Ha konkrétabb elemeket akarunk említeni, akkor azt mondhatnám, hogy folytatjuk a konkrét lépéseket, cselekvéseket. Az egyik az, az szellemi tulajdonjogok segítő osztályai, amelyek a világ különböző részein fognak rétezni. Az egyik Európában, a másik Kínában, egy harmadikat most nyitottunk meg a KKV segítésére, a csalásokat, hamisításokat, illetve dél-keleti Ázsiában, és egy negyediket Latin Amerikában fogunk megnyitni, azért, hogy tájékoztathassuk a KKV-ket azt életen, hogyha a hamisítás ellen szeretnének harcolni és már a forrásoknál megállítani a hamisítókat. Végül pedig szeretnénk javítani mindazok azokon, amelyek a klaszterek felállításában és a hálózatépítésben szerepet játszanak. Próbálunk segíteni a klasztereknek, hogy kiegészítsék egymást a különböző vállalkozási hálózatokban, kal Európában. A klaszterekről tudunk már, hogy léteznek, tudjuk azt is, hogy ilyen vállalkozói hálózatok is léteznek, de ezeket most össze kell hozni azért, hogy a harmadik országokba eljussanak. Ezen kívül, ha ezek a látogatások és ezek a harmadik országbeli események még párosításokhoz is vezethetnek, az még jobb. Mint ahogy már mondtam, tehát szeretnénk javítani vagy szélesíteni az eddig eredményeken is. Azt ígértük önöknek, a tagállamoknak és a vállalkozásoknak, hogy még tovább lépünk a KKV-k nemzetközi tételének segítségében, anélkül, hogy átfedés lenne a már meglévő dolgokkal. Tehát a közlemény végrehajtása előtt szeretnénk felmérni, hogy mi létezik már, tehát egy leltárt felállítani. Ez nem lesz könnyű feladat, fel kell térképezni, hogy hogy is áll a helyzet, de a jó hír az, hogy nagyon sok szolgáltatás már is létezik. 1500 támogató szolgáltatás már létezik Európában. Ezt, erről kaptunk tájékoztatást, de ez még nem teljes. Tehát léteznek támogatási szolgáltatások, mind magán, mind állami, mind helyi, mind regionális, mind tagországi, tagállami. Ugyanakkor vannak még olyan kérdések, amelyekre rámutatott ez a tanulmány. Az egyik az, hogy nem mindegyik szolgáltatás áll minden vállalkozás rendelkezésére más európai országok számára. A második, a leggyakoribb ilyenek e, hálózati vagy üzleti társaságok, de a legfontosabbak a pénzügyi szolgáltatások, tehát a hitel, a támogatás szolgáltatások, ennek vannak, ezeknek a szolgáltatásoknak van a legszámosabb résztvevője. A harmadik elem az, hogy ezek a szolgáltatások nagyon széles körűek, és nem igazán egyet, egy bizonyos fajta méretű vállalkozásra vannak szabva, vagy egy bizonyos fajta tevékenységre. Tehát nagyon általánosak, és igazából megérné, hogyha látnánk, hogy mi is a fókusza ennek a, mire koncentrál ez a szolgáltatás. Végül pedig láthatjuk, hogy bizonyos piacokat nagyon jól lefednek, másokat viszont nem. Például Kínát nagyon jól lefedik ezek a támogató szolgáltatások, de Dél-Kelet-Ázsia, még Észak-Afrika, például Marokko, Marokko Dél, Szaud-Arábia, Dél-Afrika, ezek sokkal kevésbé vannak lefedve. Tehát tudjuk, hogy a legfontosabb kérdés a vállalkozások számára az, hogy tudják, hogy mi létezik már, és hogy tudják azt, hogy hol lehet kopogtatni az ajtón. Nos, ez a nemzetközi tételi stratégia második aspektusát veti fel, és pedig, hogy egy olyan portált kell létrehozni, amely segíti a vállalkozásoknak azt, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzájussanak. Tehát nem csak azt akarjuk elérni, hogy bizonyos hézakokat bezárjunk, hanem az európai hozzáadott értéket azt jelenti, hogyha mindegyik vállalkozásnak, bármi is az eredete, lehetőséget biztosítunk arra, hogy bizonyos támogató szolgáltatásokhoz hozzáférjen. A másik kérdés az, hogy méretgazdaságosságokhoz hozzájuthathassuk őket. Tudjuk, hogy azon vállalkozások számára, amely tájékoztatást biztosít, az lehet, hogy egy olasz vagy más országbeli szolgáltatás, de nem, másik, nem a másik 23 kereskedelmi, államkereskedelmi kamarája adja meg. Nos, a kérdés akkor felmerül, hogy milyen segítséget nyújthatunk, és ezt akarjuk megvizsgálni. Végül pedig Stasny asszonynak a javaslatát illetően szeretnénk biztosítani, hogy Európa, az európai közvetítők elmondhassák, tehát tájékoztathassák a KKV-ket arról, hogy Európán kívül mi létezik, és az Európán kívül lévő szolgáltatások kapcsolódhassanak az Európai Unió szolgáltatásokhoz. És ezt próbáljuk az együttműködés és fejlesztési főigazgatási kollégákkal ezt a fajta platformot létrehozni a külső és belső szolgáltatásokat illetően. Ennyit szerettem volna mondani. Mint mondtam, kollégáimmal együtt szívesen válaszolunk az önök kérdéseire, hiszen a megközelítésünk az elsősorban valóságra alapul, lépésenként tesszük meg ezeket, és azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudunk plusz európai értéket adni. Köszönöm. Most pedig Megadom a szót a kollégáknak, Radio kollega. Köszönöm, elnök úr. Látom, hogy nincs sok időnk, tehát eh, megpróbálok összeszedett lenni. Köszönöm a bizottságnak a tájékoztatást. Nagyon átfogó módon írták le a tevékenységüket. Különösen azt tetszett, hogy amikor valami újat terveznek lépni, akkor odafigyelnek arra, hogy ne kétszerezzék meg a tagállami szinten már létező dolgokat. A parlament is mindig ezt kéri. Az európai szint egészítse ki a nemzeti szintet. Ne hasson az ellen. Van egy rövid kérdésem. Elnök úr említette a jelentéseket, és én voltam az INTA részéről a KKV-k finanszírozásáról szóló jelentés szerzője, illetve a hitelhez jutás megkönnyítéséről szóló jelentésnek a szerzője, és a 11. pontban rendszeres támogatást szerettünk volna kérni egy KKV hiteleszköz létrehozásához, illetve annak megfontolásához. És én most erre kérdeznék rá, tettek-e konkrét lépéseket ebbe az irányba, KKV-kat megcélzó hiteleszköz, és akkor most pontosítok, nem azt mondtam, nem azt mondtuk, hogy a bürokráciát szerettük volna növelni, vagy új költségvetési fejezetet, vagy új szervezetet létrehozni. Egész egyszerűen a már létező lehetőségeket, eszközöket szerettük volna eh, úgy kihasználni, hogy a nemzetállami szinergiák, eh, illetve a nemzetállami szinttel való szinergiák tényleg eh, kialakulhassanak, illetve azokat élvezni lehessen. Nem tudom, hogy ezen a területen történt előrelépés. Köszönöm. Köszönöm. Van még valaki más, aki Solc úr? Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani, hogy ebben a bonyolult témában ilyen jó ismertetőt tartottak. Különösen a kkv knek a nemzetközi vállása azt jelenti, hogy bele kell gondolnunk, kik ezek a KKV-k. A felmérések szerint a kereskedem 92%-át teszik ki, tehát ezek igazából mikro vállalkozások, mert nagyon kis a számú alkalmazottjuk van. Ők már tettek erőfeszítéseket, nekünk is hozzá kell járulnunk. Több mint 300 ilyen KKV-kat támogató szabályozásunk van aminek az a célja, hogy pontosan ezek a KKV-k segítséget kapjanak, pedig nekik pontosan nehéz ráakadni arra, hogy honnan kaphatnának segítséget. A kérdés az, hogy a különböző támogatási programok dzsungelében hogy ne tévedjenek el. Az elmúlt két és fél évben a KKV-k egy harmada akik bank kölcsönt kértek, nem kapták meg, vagy kevesebbet kaptak, mint amennyit kértek. És a legnagyobb visszautasítási arány az pontosan a mikrovállalkozásoknál volt. Nagyon nyilvánvaló, hogy ha őket terheli leginkább a visszautasítás, akkor valami nem stimmel, miközben ők a gazdasági forgalmunknak a 92%-át adják. Végül a belső piacon a KKV-knak a fejlődése legalább olyan fontos, mint a nemzetközi fejlődésük. Ezért aztán ehhez megfelelő adó szabályokra van szükség. Nem kell őket kettősen megadóztatni, különösen az határon átnyúló tőkék megadóztatására gondolok itt. Végül, ami különösen fontos, az az árak fluktuációja. Ez különösen az élelmiszeriparban kézzelfogható, ezért szerintem a bizottságnak a spekuláció és az energiaforrásokkal való spekuláció ellen fel kellene lépnie. A mai meghallgatásnak ez is üzenete kellene, hogy legyen. Most pedig szeretnék köszönetet mondani. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is lenne még egy kérdésem. Néhány éve léteznek ezek a KKV központok az Unióban. Az Európai Unióból építjük ezeket ki Kínában, Indiában és így tovább. És önök mindig azt mondják, hogy semmilyen erőfeszítés nem akarnak megkettőzni és párhuzamos jogszabályokat alkotni. De én kritikus vagyok, szerintem jó dolgokat is mondanak, de ezek a központok pont arra mm, példák, hogy mi, mint Európai Unió, a helyet, hogy a tagállamokat támogatnánk, nem tesszük ezt, nem tartjuk a kapcsolatot a tagállamokkal, nem érjük el a célunkat, vagy csak félig hogy ezek a központok, amik már létrejöttek, mindenki számára elérhetővé tegyék a szolgáltatásaikat. Én azt szerettem volna, hogyha a bizottság több erőfeszítést tenne, most pedig én azt látom, hogy pontosan ezeket az erőfeszítéseket kettőzzük ezeknek a központoknak a támogatásával. Úgyhogy arra kérnék választ, hol vannak ezek a központok, másodszorban pedig milyen terveik vannak a jövőre nézve, harmadsorban vannak-e összehasonlító tanulmányok arról, hogy milyen sikeren működnek ezek a központok a már létező más központokkal szemben. És negyed sorban esetleg lemondanának arról, hogy ezeket a központokat fejlesztenék, és a már létező tagállami központokat használnák és azokat a tagállamokat, akik eddig még nem fértek hozzá jól az EU-n kívüli piacokhoz. Ez jó lenne, hogyha már létező struktúrákat használnánk, ezeket elérhetővé tennénk, és nem új struktúrákat hoznánk létre, amelyek esetleg nem működnek, vagy nem működhetnek. Bitte. Tessék. Köszönöm. Köszönöm. Nekem hamarosan egy repülőt kéne elérnem, és éppen ezért nincs sok időm már, hogy válaszoljak. Az export hiteles kérdésre válaszolnék először. Az EU támogatást hozzá kell adni ahhoz, amit a tagállamok már exporthitel formájában nyújtanak. A tagállami eh, export eh, támogatása, exporthiteleket eh, nem kívánjuk, nem kívánjuk helyettesíteni, ez a tagállamok feladata, jól csinálják, KKV-kat segítik ilyesmiben, és ahogy Herbert kollégám is mondta, puha intézkedésekkel akarunk komplementer intézkedéseket kitalálni. Az új ICI plusz támogatási projekt már kezdetektől fogva építeni fog a létező eszközökre, és vállalkozás támogatási intézkedésekre, valamint a piac hozzáférést segítő megoldásokra. Látjuk azt is, hogy Kínában sikerült növelni a hatékonyságot, és a KKV-k könnyebben elérik az ottani eh, szakértői támogatást. Eh, röviden tudtam csak válaszolni, mert eh, sajnos indulnom kell a repülőtérre. Köszönöm, hogy meghallgattak. Please get your flight. Yeah. ja, auf ihr beide... Nos, a két kérdését illetően először a harmadik országokban létrehozott központokat, illetve néhányukat egyfajta fejlesztési segélyként nyitottuk meg. Kína központ. Öt millió eurónyi támogatást kapnak öt évre, aztán Indiában is van egy központ, 17 milliót kapnak 8 évre, és új kezdeményezések is vannak, Malajziában, Indonéziában, Vietnámban. A bizottságon belül megpróbáljuk ezt a fejlesztési segít arra fordítani, hogy a KKV-k nemzetközi vállását segítsük. Tehát a szakértői állományunkat megpróbáljuk mobilizálni a KKV-k segítésére. Ez volt az alapelképzelés, hogy a kínai központot miért ellenőrizzük. Van egy EU-Japán központ is, amely megpróbálja az Európai Uniós KKV életét segíteni ott. A mikro cégeket illetően John Drake-kel együtt azt tudom mondani, hogy bővítjük az elérhető lehetőségeket, és természetesen ezek a vállalkozások mindig összeütközésbe kerülnek a KKV-kkal. Tehát minél nagyobb garanciát nyújtunk nekik, annál kevesebb cég fog innovatív módon a piacon megjelenni. Mindig ez a dilemmánk. Um, Köszönöm, Didier. És én kiegészíteném azt, amit Herber úr mondott az információhoz jutás témájában. Itt valóban erről van szó, amikor az európai hozzáadott értékről beszélünk, megpróbáljuk eh, ugye mindig meghatározni, hogy mi az EU hozzáadott értéke, eh, és már a tanulmány első olvasatában is eh, arról értesülünk, hogy a KKV-k információhoz jutásban nem egyenlőek, és nem tudnak egyenlő mértékben hozzáférni a különböző szolgáltatásokhoz is sem, eh, sem. Eh, tehát ez megint csak eh, amellett szól, hogy az EU-nak feladata lehet a származási országra való tekintet nélkül a KKV-kat információhoz juttatni, illetve szolgáltatásokhoz juttatni. Emellett van egy verseny az exporthoz szokott tagállamok és az exporthoz kevésbé szokott tagállamok között is. Emellett azt is át kéne gondolni, hogy a tagállamokat arra bírjuk-e rá, hogy a harmadik országban működtetett szolgáltatásaikat önkéntes módon, EU támogatással adott esetben más tagállamokból érkező KKV-k részére is elérhetővé tegyék. Ami a 14-es bekezdését illeti az ajánlatnak és a, azt az ötletet, hogy export hitelt adjunk eh, a KKV-knak. Mi úgy gondoljuk, hogy eh, ez leginkább nemzeti hatáskörbe tartozik, tehát az a tagállamok döntik el, hogy mit akarnak ebben a témában csinálni. Ugyanakkor strukturális alapok felhasználásával kapcsolatos eh, kampányban megpróbálunk odafigyelni a kkv egészséges növekedésére, és erre felhívjuk a tagállamok figyelmét is, nevezetesen arra, hogy a strukturális alapokat akár exporttámogatásra is fel lehet használni, de alapvetően itt egy nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésről van szó. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Van-e még valami kérdés? megjegyzés? Ha nem, akkor én nem csak a napi rendi pontot zárom le, hanem a mai ülést is, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a koordinátorok ülése következik, mindenki, aki nem jogosult itt lenni, kérjük, hagyja el a termet.